nagy nagy megrettenéssel vettük tudomásul, hogy Gianluca Bonnano tegnap elhunyt, a parlament képviselője volt, az Ipari Szakbizottság tagja, illetve a, az AKC országokkal tartott közgyűlés, parlamentközi gyűlés tagja volt. Bonano képviselőtársunk. tegnap egy tragikus közlekedési balesetben a helyszínen életét vesztette. Évekig volt polgármester Borguzézia olasz településen. Hitvese a közle, a közlekedési balesetet túlélte, és Bonánó képviselőtársunk tehát és gyermekeit hagyja maga után. Sokunkat nagyon súlyosan érintett ez a közlekedési balesetről szóló hír. A feleségének gyors felépülést kívánunk, és gondolatainkban vele vagyunk, a gyermekeinek felé pedig gyászunkat fejezzük ki. Most egy perces néma felállást tartunk. köszönöm.